Köszönöm szépen, elnök úr. Megadta a szót. Az építőipari ágazat rendkívül fontos a gazdaság számára, minden országra igaz ez a megállapítás, tehát ha a növekedést akarjuk ösztönözni, akkor nem lehet szemet hunyni az építőipar rendkívül fontos ágazata felett. Azt is be kell látnunk, mennyire jelentős, mennyire fontos az, hogy biztosítsuk azt, hogy az épületek, biztonságosak legyenek. Minden szempontból legyenek ezek középületek vagy magánlakások. A jelentés arra törekszik, hogy a kereskedelmi akadálya magát lebontsa, hogy a közleked, az építőipari termékek forgalmazása a versenyképes árakon akadálymentesen folyjon, forgalmaztassák ezeket Európa szerte. És ez a biztonság növekedését szolgálja. Newton, senyor. Köszönöm szépen. Antoni Oci úr követ. Señorías, los que no vayan... Tisztelt képviselők, akik eh, nem nyilvánulnak meg a szavazat magyarázatok témájában, kérem, hogy csöndben hagyják el a termet. Én nem nagyon hallom a dolgokat, mondja a képviselő, de hadd mondjam el azt, hogy nagyon fontos az nagyon fontos Európában az építészeti szektor, vagy építési szektor. 12 millió ember, embert alkalmaz közvetlenül ez, a, ez az ágazat. Azt gondolom, hogy a Stiller jelentés nagyon fontos technikai és adminisztratív szempontból, hiszen az adminisztratív és technikai akadályok sokáig megnehezítették Európa szerte az, e, az építési termékek forgalmazását egységes piac kialakításáról van tehát szó ezen az, ebben az ágazatban. Nagyon jó hír ez az építési termékek forgalmazóinak, a KKV-knak különösen. Aztán nagyon fontos ezen termékeknek a, az újrahasznosítása, és ez jót tenne, illetve jó tesz most már a környezetvédelmi, illetve kör, klímaváltozási szempontból is. Nagyon fontos lenne még arra odafigyelni, hogy a különböző szociális és biztonsági normákat javítsuk a dolgozók, építési dolgozók területé, körébe. A jövőben erre jobban oda kell figyelni, és magasabb mértékű védelmet kell megvalósítani. A munkahelyi balesetek komoly gondot jelentenek Európában, és remélem, hogy ezzel az eszközzel megfelelően tudunk harcolni ezen jelenség ellen. Elnök, köszönöm szépen. Antonio úr. El señor Takula. Takula képviselő következik. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Catherine Stylernek köszönetet szeretnék mondani, nagyon jó jelentést állított össze. Nagyon fontos, hogy az építési termékek forgalmazásának a harmonizációt valósággá váltsuk, hiszen ez jobb minőségű építéshez vezet Európában. Ez nagyon fontos a versenyképesség számára is, de ez nem önmagában való cél, hanem az eredménye fontos. Ez pedig azt jelenti, hogy az építés folyamatát és az épített termékeket biztosabbá kell tenni, mind az építőiparban dolgozók, mind az építetők számára. Így aztán a harmonizáció nagyon fontos, ez megkönnyíti a kereskedelmet, és a jobb kereskedelem jobb eljárásokhoz vezethet így aztán ez nagyon sok európai ország számára nagyon fontos, hiszen sok országban rossz minőségű építési termékek vannak még forgalomban. Az innováció, a jobb eljárások, a jobb termékek elterjesztése Európában. Ez a cél. Arra is gondolnunk kell, hogy a termékeknek ne károsítsák az egészséget. Így aztán még egyszer köszönet Styler asszonynak, nagyon jó ez a jelentés. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez mennyire fontos az európai építési szektor számára, különösen a biztonság területén. Gracias, tiene la palabra. Köszönöm szépen, egy percre. Henen úrnak adom meg a szót. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Múlt héten a francia miniszterelnök Londonban járt, és azt mondta, csatlakoznunk kellene abhoz a projekthez, amelyben segítjük az eurót. Hagyjuk most azt a kérdést, hogy vajon segítenünk kell mindig másnak, más gondjával foglalkozni kell, inkább logikai hibával foglalkozzunk. Azt mondta, az európai integráció nem működik, úgyhogy több integrációra van szükség. Ez volt az érv. Mindenki láthatja a logikai csavart ebben. Tehát ha valaki nem tud csónakot se elvezetni, akkor miért neveznék ki hajós kapitánynak? Tehát bármi a gond, mindig azt mondják, a megoldás erősebb európai integrációra van szükség. Az EU a megoldás a probléma esetén. Előbb-utóbb eljön azonban a nap, amikor már nem lehet sem a piacokon, sem a közvéleményre nem tudjuk rá erőltetni magunkat. A sámáni mantrázás ennek a vélt megoldásnak nem visz bennünket sehova. Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, hogy a szavazat magyarázatának az égvilágon semmi köze nem volt a tárgyhoz, a jelentés tárgyához. Ennek ellenére jelen, joga van ahhoz, hogy beszéljen szólásszabadságban. Következik a Strifle jelentés humanitárius segítségnyújtása témánk. Mastella úrnak adom meg a szót. Presidente. Elnök úr, az Európai Unió élen jár a világon humanitárius segítségnyújtásban. Gyakorlatilag a eh, nemzetközi segítségnyújtás háromnegyedét mi adjuk, és az Európai Unió a harmadik országok felé nagyon nagy eh, eh, felelősséget vállal, nagyon sérülékeny, érzékeny országok ezek. A december 18-i csúcson nagyon fontos lép, ö, döntések születek, ez fontos előrelépés. Ez a konszenzus azt jelenti, hogy a, te, a tagállamok és az Európai Unió együtt lépnek fel, a humanitárius segélynyújtók ezáltal koordináltan léphetnek majd fel. A humanitárius, illetve katonai segítségnyújtás ezután jobban együttműködik majd, jobban megismerik egymást, és a különböző mandátumokat hatékonyabban tudják végrehajtani. Úgy gondolom, hogy az európai kontextusnak mindez jobban megfelel. Köszönöm szépen, Mastella úr! Antinoro úr következik. Grazie, Presidente. Credo che la... Köszönöm, elnök úr! Strifler jelentés, amelyet már elfogadtunk, mindenképpen érdemes arra, hogy gratuláljunk hozzá a jelentéstevőnek. Azt gondolom, hogy ez nagyobb koherenciát teremt a katonai és humanitárius segítségnyújtás között, és ez mindenképpen segíti a kollektív segítségnyújtást. Az nemzetközi humanitárius jognak jobban érvényt tudunk így szerezni. Azt gondolom, hogy így sokkal jobban el tudjuk majd érni a szüksége, szükségben szenvedő lakosságot a harmadik országokban. Két oldalú programokkal a bizottság úgy gondolom, hogy jobban, nagyobb hatékonyságot tud elérni. Hihetetlen feladat az, hihetetlenül nehéz feladat az, hogy nehéz, veszélyes körülmények között szétoszák a segélyeket, eljutassák a rászorulóknak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a konszenzus mindenképpen nagy segítség az Európai Uniónak is, és így természetesen a harmadik országoknak is. Fontos a részlehajló, részlehajlás megszüntetése, illetve a lehető leghatékonyabb segítése az áldozatoknak. azt gondolom, hogy sokkal célzottabb fellépésre nyílik majd lehetőség. Elnök Antinoro úr. Antonioci úr következik hihetetlen mértékben növekednek, növekedik a természeti katasztrófák mértéke is, illetve előfordulásuk is. Ez komoly feladatot ró a humanitárius segítségnyújtókra. Haitiban, Pakisztánban a legutóbbi tragédiák megmutatták azt, hogy milyen erősek az Európai Uniós, Unió humanitárius segítségnyújtási eszközei. Nos, azt gondolom, hogy általánosságban is jól működtek ezek, de az Európai Uniónak a jövőben is fáradhatatlanul szerepet kell vállalni a hasonló ügyletekben. A Lisszaboni szerződés megkönnyítette a feladatunkat, és tudjuk, hogy mi vagyunk a, leg, a legnagyobb nemzetközi donorok, ennek megfelelően kell tehát föllépnünk. A Strifle jelentés nagyon fontos az európai konszenzusról, hiszen nagyobb hatékonyságot tudunk elérni, sokkal tevékenyebbek lehetünk. Azt is el kell érnünk, hogy jobban jobb megosztás valósuljon meg a nemzetközi donorok között. Ez mindenképpen nagy előrelépés a humanitárius segítségnyújtás területén. Elnök, köszönöm Antoniozi úr. Hánan úr, öné a szó egy persze. Egy persze, nem? Nem kéri? Jó. Al informe. Akkor a sarbu jelentés következik. A mezőgazdaság elismerése stratégiai ágazatként az élelmezés biztonság terén. Egy percre Higgins úr szó. köszönöm elnök úr nagy örömmel olvastam ezt a jelentést tudnék megerősíti azt hogy az élelmiszerbiztonság alapvető emberi jog a mezőgazdasági ágazat meg kell feleljen a növekvő lakosság igényének a biztonságos jó élelmiszer előállításában a magas energiaárak, az éghajlatváltozás és a természeti katasztrofák fényében is. Az ENSZ ez témával foglalkozó szervezete szerint legalább 70%-kal kell növelni az élelmiszer termelését a 9 milliárdot 2050-ben meghaladó lakosság ellátására. Ezen túl 900 millió ember világszerte krónikus éjségben szenved a rettenetes szegénység miatt, és két milliárd embert érint az élelmiszerbiztonság a szegénység terjedése miatt. Európában a palagárok 16%-a még mindig a szegénységi küszöb alatt él. Mindez azt jelenti, hogy ezt a kérdést kezelnünk kell. Az új kap finanszírozása 2013 után belátja ezt, legalábbis arra van szükség, hogy a költségvetést legalábbis fenntartjuk, tartsuk a jelenlegi szintjén. Köszönöm szépen, Higgins úr, most egy percre megadom a szót. Parlamentet har i dag... Köszönöm szépen. Nos, a parlament ma úgy döntött, hogy elismeri a mezőgazdaságot, mint stratégiai szektort az élelmezés biztonsággal összefüggésben. Ezt már évek óta kérjük. Tudjuk, hogy a mezőgazdaság stratégiai fontosságú a fenntartható fejlődés és a közegészségügy szempontjából is de nem tudom, hogy az iskolai élelmezési és tej programok valóban, valóban jobban piacszámogatottabbak-e, mint a tejszektor. Mi azokat a javaslatokat leszavaztuk, és sajnálatosan mégis elfogadták őket. Természetesen a mezőgazdaságnak nagyon jó feltételeket kell biztosítanunk, de nem hiszem, hogy az iskolai programok előre mutatnának a gazdák bevételét, így nem tudjuk garantálni. A kutatás, az új technológiák, az alternatív bevételi források, ez a fontos, de általában véve a jelentés jónak tartom, ezért támogatok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mastella úr. Presidente, la sicurezza alimentare. Elnök úr, az élelmezés biztonság alapvető jog. Nagyon fontos, hogy az egész emberiség felzárkozó nem egy cél mögött. Gazdasági, fizikai, illetve szociális szempontból is fontos ez. Az új kap feltétlenül figyelembe kell, hogy vegye ezt az új szükségletet. Fontos, hogy egyértelműen válaszolni tudjunk, vagy felelni tudjunk ezekre a kihívásokra. Gondolok itt a gazdasági válságra, a klímaváltozásra illetve hogy megmaradjon az élelmiszer termelés az Európai Unión belül. Oda kell figyelni a, a biotermelésre, a kistermelőkre, a helyi termelőkre. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió mindig is sokat tett az élelmezés biztonságért, hiszen a különböző földrajzi feltételekkel rendelkező európai területeken mindig a leghatékonyabb módot találjuk meg az élelme, élelmiszer termelésre. Fontos, hogy ezt hosszú távon is megvalósítsuk. Elnök, köszönöm szépen, Mastella úr. Most pedig egy percre megadom a szót Kalinowski úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót nekünk, Európai Uniós parlamenti képviselőknek az a szerepünk, hogy az európai állampolgárok életminőségét javítsuk, biztonságos, jó minőségű élelmiszerekhez való hozzáférésüket biztosítsuk, ez kell legyen a prioritás. Az élelmiszer szűkössége és a magas élelmiszer árak általában társadalmi zavarokhoz, félelmekhez vezetnek. Ezt nem szabad megengednünk Európában. Az éghajlatváltozás, az ebből adódó természeti katasztrófák, a gazdasági válság fényében ér- érzékelhető, hogy az élelmiszerellátás biztonságát veszély fenyegeti. Sokan, sokakat fenyeget az éjség, az éhezés, ezért kell sajátságos szerepet, jogállást biztosítani a mezőgazdaságnak, hogy rendkívül intézkedésekre legyen jogosítványunk, személyre szabott témára szabott megoldásokat kidolgozva az élelmiszerválság elleni harcban. Pirillo úr következik. Presidente. elnök úr! Az élelmezés biztonság területén nagyon fontos, hogy tényleg biztonságban érezzék magukat az emberek. Ez a kap, illetve általában a mezőgazdaság legfontosabb célkitűzése. Örülök annak, hogy alapvető emberi jogként ismerik el az és biztonságot. Azt gondolom, hogy a célkitűzéseinket csak akkor lehet elérni, hogyha két dolgot komolyan veszünk. Egyrészt a, az árak és a piacok folytonos változása, a másik pedig a, az elszegényedés. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak módjában áll hatékonyan fellépni nagyon komoly aszimetriát tapasztalhatunk az élelmiszer, élelmezés biztonság területén az Európán belüli és Európán kívüli termékek esetében. Elnök, köszönöm szépen Pirillo úr, most egy percre jár úr a Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megállapítani, hogy a mezőgazdaság stratégiai szektorként való elismerése az élelmiszerbiztonságban, ez nagyon örvendetes ez a jelentés, mert ez azt jelenti, hogy a mezőgazdaság megint a központba kerül, és az első végkövetkeztetés számomra az, hogy továbbra is egy, egy, egy erős európai politikára van szükségünk, de egy pontban nem értek egyet a jelentéstevővel, nevezetesen az európai élelmiszersegélyegység politika az EU-n belül. Olyan segélyekről van itt szó, hogy egyetlen Európai Uniós állampolgár se éhezen. Ez a tagállamok feladata marad továbbra is, egyszerűen azért, mert a problémákat ott kell megoldani, ahol keletkeznek a tagállamokban véleményem szerint. Köszönöm szépen. Jár. Köszönöm, Jár úr. Dotz, aztán következik egy perc. This report highlights ez jelentés rámutat biztonság fontosságára az állampolgárok szempontjából, akiket képviselünk itt. Ám hangsúlyozza azt is, hogy azok a közjavak, amelyeket a gazdák előállítanak, sokszor nem kapnak föl társadalmi elismerést. Ugyanakkor nemrég hallottam beszédeket, amelyek arra utalnak, hogy a kap egy közös környezetvédelmi politikává kéne, hogy váljon. Ez teljesen félrevezet bennünket, és arra vezet, hogy importáljuk az élelmiszert az Európai Unión kívülről. Ezt nem szabad megengedni. A gazdákat támogatni kell azért, hogy élelmiszert állítsanak elő olyan módon, amely persze nem sérti a környezetet. Az élelmiszer importálása nem megfelelő, hiszen a világpiacok nagyon változékonyak ár tekintetében és megellátás tekintetében. Van egy sor tennivalónk. Erős költségvetéssel kell megtámogatnunk a kapot, bátorítani a fiatal gazdákat, hogy lépjenek be az ágazatba, és meg életpályát kell kínálnunk számukra, innovációt kell bevezetnünk, hogy hatékonyabban tudjunk termelni, és kevesebb bürokráciára van szükség, és nem szabad megkötnünk a gazdák kezét. Muchas gracias, Dodds. Köszönöm, Dodds asszony. Egy percre. Úgy jelszúri a szó. Ezekben a hetekben a különböző parlamenti szakbizottságok, amelyek a kappal foglalkoznak, tárgyalják a reform kérdését. A 2013 utáni reform kérdését. A kapban nagyon fontos szerepet élvez az élelmezés biztonság. Ezért is fontos ez a mai szavazás, hiszen az élelmezés biztonság immáron alapvető joggá változott, és ez minden feltételek mellett igaznak, meg kell, hogy valósuljon. Tudjuk, hogy a dioxin botrány nagyon

Nincs itt Rebella úr. Takula úrnak adom meg tehát a szót. Egy perc. Ensinnäkin haluan sanoa, että erittäin hyvä. Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy helyén való az, hogy belátjuk, mennyire fontos a mezőgazdaság. Fontos, hogy gondoskodjunk az élelmiszerellátásunk biztonságáról, meg az élelmiszer minőségéről az Európai Unión belül. Elsősorban tehát egészséges, tiszta élelmiszerekre van szükségünk. Kicsit aggódom amiatt, hogy több figyelmet látszunk szentelni a mennyiségnek, mint a minőségnek. A hatékonyság sokszor ö, túllép az egészség célkitűzésén. Ám az élelmiszerbiztonságnak nagyon fontos eleme az is, nem csak, hogy megfelelő mennyiségű, hanem hogy egészséges, jó minőségű, nagy tápértékű élelmiszert adjunk az Európai Uniós állampolgárok asztalára. Az is fontos, hogy a tagállamok megőrizhessék természetes, hagyományos mezőgazdasági művelési módjaikat, ezt hatékonyan tehessék, és így a helyi szinten termelt élelmiszer jobb ö, módon jobban tudjon érvényesülni. Hangsúlyozni szeretném, hogy az egészség kell legyen a legfontosabb cél, és az élelmiszer egészséges volta, és hogy egyre többet termeljünk helyi szinten, a helyi termelők kell, hogy ellássák minden nagyobb részét a piacnak. Persze hatékonyságra is törekednünk kell, és arra, hogy a tagállamok nemzeti keretek között is tudják működtetni és fenntartani a mezőgazdaságukat. Ez nagy kihívás lesz az ágazatnak a következő években. Tatarella? Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy meggyőződéssel szavaztam igennel, de szeretnék még valamit kihangsúlyozni. A 35-ös pontban a Környezetvédelmi Bizottság véleményében megnyilvánul az, hogy az Európai Élelmezés Biztonsági Ügynökség felmérje az élelmezés biztonsággal kapcsolatos kockázatokat, hiszen nagyon fontos ez egészségügyi szempontból is. Ehhez az kell, hogy az összes tagállam fölállítsa a hasonló nemzeti szerveket, amelyek együtt tudnak működni az Európai Ügynökséggel. Németországban nagyon súlyos epizódokat tapasztalhattunk, és ez is mutatja azt, hogy igen nagy szükség van arra, hogy a nemzeti szervek fölálljanak. Az olasz kormány, miután felállította az ügynökséget, úgy döntött, hogy ezt mégis eldöntli, hiszen a költségvetésben, a költségvetésből ezt nem tudja finanszírozni. Véleményem szerint nem a költségvetéstől kell, hogy függjön ez. Köszönöm szépen, Tattarella úr, mondja az elnök. A szavazat magyarázatok végére értünk. Délután három órakor folytatjuk az ülést. Köszönöm.